a szomáliai helyzet. Először Kora úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szomália helyzete továbbra is eh, ahhoz járul hozzá, hogy meghalnak emberek, eh, illetve elmenekülnek. Az ENSZ menekültügyi szervezete azt mondta júliusban, hogy a katonai akciók miatt eh, 28 ezer ember volt kénytelen elhagyni a lakóhelyét az utóbbi időszakban. Nagyon komoly abuzus éri a menekültáborokban élőket, még a kormányzat által ellenőrzött területeken is e, gyakoriak a nemi erőszakok. A e, nemzetközi emberi jogi szervezetek, illetve az ENSZ helyi e, muszi, missziója szerint az újságírókat is üldöztetés éri, meggyilkolják őket, bebörtönzik őket tisztességes eljárás nélkül, ez komolyan aggaszt bennünket, különös tekintettel arra, hogy választások lesznek. Az Európai Uniónak támogatnia kell minden olyan lépést, amely védettséget ad a lakosságnak, és arra kell rábírnunk a szomáliai kormányt, hogy építse tovább a békét, monitorozni kell a helyzetet, és el kell érni, hogy a jogi reformok, választások, illetve emberi jogi helyzet javulása következzen be. Reméljük, hogy ez a közös állásfoglalás mindehez hozzájárul. Tenok úr következik. Köszönöm, elnök úr. Öt évvel az után, hogy Magadisúból elüldözték az al a biztonsági helyzet nyilvánvalóan javult Szomáliában, és most, hogy következhetnek demokratikus választások, mindenképpen üdvözölnünk kell ezeket a fejleményeket. Ugyanakkor továbbra is nagyon eh, vegyes eh, a kép. Mogadisú eh, csúcs találkozó, Mogadisúban csúcs találkozóra kerülhetett sor a közelmúltban, de két héttel azelőtt tíz ember halt meg egy terrortámadásban az elnöki palota közvetlen közelében. A az AMISOM EU általi támogatása kulcsfontosságú, illetve fontos az is, hogy folytatódjanak a kalóz elleni akciók, ezeket meg kell erősíteni szomáliai partoknál. Én bátorítom azt is, hogy a magadisi kormány regionális ellenállókkal is tárgyaljon, Szomáliland függetlensége politikailag nyitott kérdés kell, hogy legyen, és a konfliktust békésen kell rendezni. Az 1991-es status quo egyik félnek sem kedvez, és nem járul hozzá Kelet-Afrika biztonságához sem. Köszönöm. Kellam úr következő. Grazie, president. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Szomália stratégiai fontosságú ország. A stabilitás helyreállítása, valamint a terrorista támadások visszaszorítása rendkívül fontos, főleg miután két évtizedig tartott a polgárháború és az al terrorizmus. Az ország jó úton halad a válságból való kilábalás szempontjából, de még semmi sem biztos júliusi terrorista támadások bizonyítják, hogy az al még mindig aktív, ezért a politikai folyamatot, amely négy évvel ezelőtt indult, támogatni kell. Még mindig hosszú utat kell megtenni a 2020-as politikai választásokig. Helyre kell állítani a politikai pártokat, de a szólásszabadság visszaállítása, valamint a Független Emberi Jogi Bizottság létrehozása kulcsfontosságú lesz. Az Afrikai Unió békefenntartó missziójának stabil jelenléte szintén fontos lesz, hiszen az ország különböző részei még problémás a helyzet. A jelentésünk rámutat arra is, hogy fejlődés nélkül nincs biztonság, és fordítva. Hogy megtörjük ezt az ördögi kört, az EU-nak és a nemzetközi közösségnek határozottabban kell fellépnie. Köszönöm. Szóval képviselő következik. Köszönöm, elnök úr több évtizedes konfliktus után Szomália lakossága még mindig szenved. Igaz, hogy Szomália, Szomália problémái javultak a korábbi helyzethez képest, de az emberek még mindig nem érezhetik magukat biztonságban az országban. A helyzeten csak úgy lehet változtatni, hogy egy demokratikusan megválasztott kormány lép hatalomra, egy olyan kormány, amely szavatolni tudja a biztonságot és az állampolgárok jogait. Egy olyan kormányra van szükség, amely mellé stabil és legitim intézmények párosulnak, és együtt garantálják a jogállamiságot. A következő választások átláthatóak és méltányosak kell, hogy legyenek, ez lesz az első lépés a cél felé. Szomália nagyon fontos politikai átalakuláson megy keresztül. A nemzetközi közösség mindenképpen továbbra is szerepet kell vállaljon az országban. Kivonulni most azt jelenteni, hogy, hogy kárba vész az eddig elért fejlődés, nem szabad, hogy az ország ismét a terroristák kezére kerüljön. Szevasztia képviselő. Elnök úr, biztos úr, fenntarthatatlan Szomáliában a helyzet, a terrorista csoportok, mint az álsabáb nyomása, a biztonság hiánya, több mint egy millió embert üzött el otthonából a szomszédos országokba. A terrorizmus elleni harc ürügyével a kormány rendkívül intézkedéseket hoz, akadályozza a szólásszabadságot és az internethez való hozzáférés. Nincsenek megbízható bíróságok, és általában katonai bíróságok ítélkeznek mindenféle garancia nélkül. Rendkívül súlyos az emberi dráma, főleg a gyermekek az áldozatok, akiket katonaként vetnek be a különböző csoportok. Az Európai Unió egy fejlesztési alap által kapcsolódott a folyamatba, de fokozottabb szerepvállalást kérünk az alapok felhasználásával kapcsolatban is. Ez a nyilatkozat szerintünk kulcsfontosságú, mert el kell ítélnünk a visszaéléseket azok részéről, akiknek a feladata a biztonság garantálása volna. Főleg a szexuális erőszak és a nők fegyverként való felhasználása a konfliktusban elítélendő. Nem szabad, hogy feledésbe merüljön Szomália. Fontos ország kell, hogy legyen az európai prioritásaink között. És valóban fel kell hívnunk a menekülteket befogadó országok figyelmét, hogy realisták és következetesek legyenek, és ne késztessék őket arra, hogy visszatérjenek egy olyan országba, amely ma minden, csak nem, nem biztonságos. Köszönöm. Señor Sebastián, le gusta contestar a una... Sebastián úr, volna egy kék kártyás kérdés. Eh, hajlandó válaszolni erre? Persze. Fronzulika. Fronzulika képviselő. Köszönöm. Tisztelt Sebastián kolléga, valóban szörnyű a helyzet Szomáliában és egy konkrét témára utalnék a gyermekek meggyilkolására. Több mint 2000-en vesztették életüket tavaly. Nem gondolja most, hogy itt van még Stylianides biztos úr is, hogy az Európai Uniónak egy programot kéne elindítania a szomália gyermekek érdekében. Az Európai Uniónak oktatás és az egészségügy terén kellene főleg megsegíteni a szomáliai gyermekeket. Thank you very much, dear colleague. I... Köszönöm. Köszönöm, tisztelt kolléga, egyetértek, egyet kell értenem, mert ez egy prioritás, és prioritás kell, hogy legyen az Európai Uniónak gondoskodni azon gyerekekről, akiket katonaként vetnek be egy olyan háborúban, amely szörnyű fegyvereket használ, elvesznek ezen gyermekek, és a jövőben sem lesznek képesek normális emberi életet élni, úgyhogy persze ez a program prioritás kell, hogy legyen az Unió számára, támogatom önt ebben. Honorable Panceri. Panceri kolléga. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A fegyveres konfliktus évek óta sújtja Szomáliát, és még mindig óriási gondokat okoz. És emellett a kormány próbál politikai stabilitást létrehozni és kialakítani, de azt látjuk, hogy az igazságszolgáltatás sérül. Az újságírókkal olyan módon bánnak, amely nem felel meg a nemzetközi elvárásoknak, és az elnök tovább szűkíti a szólásszabadságot. Nagyon fontos lenne, hogy a szólásszabadság megfelelően érvényesül ehhez, nemzetközi nyomásra van szükség, meg kell védenünk az újságírókat, hogy megfelelően elvégezhessék munkájukat, tájékoztatást, és az ország tiszteletben tartsa a szólásszabadságot, illetve az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm, Becslések szerint Szomáliában 4,7 millió ember, tehát a lakosság 38%-a rá van utalva a segélyekre az éhínség, illetve az asszály miatt. Ez pedig táptalaja az erőszaknak és az instabilitásnak, amelyet ki is használnak a terrorista csoportok. A nemek közti erőszak is elfogadhatatlan méreteket ölt az országban az unió katonai missziója pedig nem csak cinkos társ, hanem gyakran elkövető is ebben. Az Európai Uniónak a politikák terén vezető szerepet kellene betölteni, ugyanakkor a katonai missziók támogatása nem ebbe az irányba mutat. Itt pusztán geostratégiai és kereskedelmi célok eléréséről van szó. Következetesnek kellene lennünk, mert az, az állásfoglalás is arra emlékeztet, hogy a béke és a fejlődés csak a társadalmi kohézió által érhető el, a demokratikus értékek mentén, ahol az emberi jogokat is tiszteletben kell tartani. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, v případě Somálska mluvíme o... Köszönöm, eh, elnök úr, biztos úr, Szomália esetében egy olyan államról van szó, amely az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag szétesett, és eh, az ott élő polgárok semmilyen jogukat nem élvezhették. Szerintem nagyon fontos, hogy az alapvető biztonságot garantáljuk, hogy egyáltalán egy társadalom felépülhessen. A Szomália regionális partnereivel együtt, valamint az ensz együtt az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Szomália újra egy működő állam lehessen, egy olyan állam, amelytől a saját polgárai nem félnek, hanem támogathatnak, hanem számíthatnak az állam támogatására akkor, hogyha magánhadseregek veszélyeztetik az életüket. Segítenünk kell Szomáliának, hogy egy olyan állammá válhasson, ahol az emberi jogokat betartják, betartja az állam is, és nem csak a nemzetközi szervezetek beszélnek erről. A választások ehhez járulhatnak hozzá. Gilasszony, köszönöm. Az idei választások előtt nagy átmenetet él át Szomália E, nem szabad, hogy elhalassza, elszalassza ezt az esélyet. Ugyanakkor javulás nem lesz addig, amíg az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, és nem valósul meg legalább egy minimális stabilitás. Az Afrikai Unió békefenntartó e, ereje, az AMISOM, e, ott kell, hogy maradjon, védenie kell a polgárokat, ugyanakkor ki kell vizsgálni a gyilkosságok, a szexuális bántalmazással kapcsolatos vádakat az AMISOM ellen lett. Az Amisom főfinanszírozójaként az Európai Unió részt kell, hogy vegyen ebben a vizsgálatban, illetve ki kell, hogy építse a bírósági eljárási kapacitásokat is. Felszólítok arra, hogy a szomáliai kormány fejezze be az újságírók megfélemlítését ha azt szeretnénk, hogy Szomáliának legyen valami jövője, akkor a fiatalokkal külön kell foglalkoznunk. Köszönöm. Tisztelt Tisztelt biztos úr, júliusban és augusztusban iszlámista fundamentalista csoportok, mint az Al-Shabaab több halálos támadást intézett Szomáliában. Az Afrikai Unió egyik bázisa ellen 13 ember vesztette életét, belétve az ENSZ alkalmazottait is. Most az Al-Shabaab és más fegyveres csoportok elleni küzdelmünk az Afrikai Unió missziójának együttműködésétől függ. Támogatnunk kell ezt és egyéb kezdeményezést is, amelynek célja a stabilizáció, illetve a nemzeti megbékélés. Az Afrikai Unió missziója 2020-ig támogatásban részesül, ezt meg kell erősíteni ezt a támogatást, ugyanakkor ellen, ugyanakkor cserében nagyobb átláthatóságot kell kapnunk ugyanis gyakran visszaélések, az emberi jogokkal kapcsolatos visszaélések, indiskriminált gyilkosságok bírálatai merülnek fel az ilyen missziókkal kapcsolatban, és nem szabad, hogy büntetlenek maradjanak az esetleges elkövetők. Köszönöm szépen. ezzel megkezdjük a spontán felszólalásokat, mivel halad az idő, ezért csak kettő felszólalót engedélyezhetek. Pospiske képviselő. Honorable Pospisil. Pospisil képviselő. Mikrofont is kérünk. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök Szeretném támogatni kollégáimat, nagyon örülök annak, hogy Szomáliáról beszélünk itt a mai napon, hiszen ahogy már többen is megemlítették, reform folyamatokra számítunk szeptember végétől, október elejétől, aztán választásokra is sor kerül. Szerintem nagyon fontos, hogy támogatást nyújtsunk a gyermekeknek, Gazdasági támogatásra szorul ez az ország, azonban ezt demokratikus feltételek kell, hogy övezzék. Ezért várjuk a választások eredményét, amennyiben a demokratikus folyamat folytatódik, akkor valóban támogatnunk kell ezt az országot, és különösen a gyermekeket, ahogy mondtam. Mária ezt képviselő a következő. Köszönöm szépen, én is támogatom az állásfoglalást, és valóban tulajdonképpen én az aláírók közé is tartozom. 2016-ban fontos, hogy visszatekintsünk a szomáliai eseményekre. 25 évnyi etnikai tisztogatás van Szomália történelmében, amelynek eredményeképpen Szomália az egyik legszegényebb ország Afrikában. Nagyon sokan elhagyták az országot, országot és menedéket kerestek szomszédos országokban. A nagy kérdés számunkra pedig az, hogy az Al-Shabaab iszlámistáit hogyan tartsuk távol a hatalomtól, Nos, hiszek abban, hogy az elmúlt 25 év tapasztalata önmagáért beszél. Nem szabad beleszólnunk az ott folyó politikai játékokban. A Afrika szarván a keresztények nagyon is megszenvedik a jelenlegi ö, eseményeket. Micro, please. Uh, Köszönöm, nagyon produktív, konstruktív uh, vitát hallottunk. Én magam is jártam Szomáliában, és találkoztam miniszterrel, illetve egyéb tisztviselővel is. Meg tudom erősíteni, hogy oktatás célzó sürgős intézkedéseket már tettünk, mert ezt az országot szeretnénk stabilizálni. A, az oktatásra való koncentrálás szerintem fontos, ezért is tartunk ki a projekt mellett. Szomália gyakran kerül az újságok első oldalára, általában nem jó okból, ugyanakkor a polgárháború évtizedei után most látjuk, hogy egy lassú demokratizálódás és államépítés zajlik. Az idei választások nem nem egyéni választójog alapján zajlanak majd, hanem 40 ezer választó választhat, miközben eh, ez eh, nyilván nem elégséges, de mégis jobb, mint 2012-ben volt, amikor 135 törzsi vén választotta meg a parlamentet. Az általános választójog első gyakorlására 2020-ban kerülhet sor. Az Európai Unió folyamatosan ragaszkodott ahhoz, hogy a szomáliak legalább 30%-ban a parlamentben nőket küldjenek. Két évtizednyi polgárháború nyilvánvalóan amortizálta az emberi jogokat. A nők, gyerekek, kisebbséghez tartozók, fogyatékkal élők fizették meg ennek az árát. Erőszak és diszkrimináció az osztály része a szomáliai nőknek, annak ellenére, hogy Szomália aláírta az gyerekek jogairól szóló ENSZ egyezményt, a gyerekek nyilvánvalóan vesztesei egy fegyveres konfliktusnak. Az EU delegáció elkezdte végrehajtani 2016-ban azt a projektet, amely a biztonság és az emberi jogok összekapcsolását célozza. Megpróbáljuk az emberi jogokat jobban középpontba állítani a kormányzat tevékenységén belül, beleértve a rendvédelmi szerveket is. Szeretnénk, hogyha e, egy e, az áldozatok, a szexuális erőszak áldozatai megfelelő módon megkapnák az igazságszolgáltatáshoz való jogot és a bűncselekmények elkövetőit pedig bíróság elé állítanák. Sajnálatos, hogy Szomália felhagyott a halálbüntetés moratóriumával. A halálbüntetés végrehajtása egy komoly emberi jogi jogsértés. Szomália Szomália esetében az ENSZ közelmúltban hozott egy nyilvánosságra egy jelentést a szólásszabadságról. A szólásszabadság a demokrácia egy fontos kelléke, különösen fontos ez egy, demo, egy politikai átmenet időszakában, mert a nyilvános vita csak így lehetséges. A, az ilyen vitában résztvevőket azonban néha letartóztatják, gyakran zaklatják, újságokat zárnak le, illetve szüntetnek meg, és mindezt büntetlenül teszik. Az igazságügyi szervezetek kiépítése az állam stabilizálásának legfontosabb feladata, ezzel valósulhat csak meg a jogállamiság. Az al volt tagjai szintén hasznot kell, hogy tudjanak húzni ebből a folyamatból. Az ENSZ együttműködik Szomáliával abban, hogy kiépüljön az új ország, mi is részt veszünk ebben a munkában. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm, biztos úr, lezárom ezt a vitát.